Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt ENSZ Főtitkár, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy az Európai Parlamentben üdvözölhetjük újonnan. Bán asszony, önt is sok szeretettel köszöntjük. Ön ma elkísérte férjét ide hozzánk, és nagy öröm ez számunkra, hogy ön is itt van a körünkben. 70 évvel ezelőtt, 1945-ben San Franciscóban alapították meg az ENSZ-t. Ma, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az ENSZ a legfontosabb nemzetközi együttműködést meghatározó nemzetközi szervezet. A világrend alapjait teszi le ez a szervezet, és a nemzetközi biztonság megóvása szempontjából elengedhetetlen szerepet játszik. Ez a nemzetközi biztonság nagy kihívások előtt áll a különböző országokban, régiókban. Az ENSZ ezen konfliktusok és veszélyek megoldásában kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játsz. Nagy szükségünk van erre a szervezetre ahhoz, hogy békés megoldásokat találjunk. Az Európai Unió és az Európai Parlament az ENSZ központi célkitűzéseit osztja. A klímaváltozás hatásai elleni harc, a szegénység elleni, az éhi, éhezés elleni harc, az oktatás és a fenntartható fejlődés támogatása, ezek olyan célkitűzések, amelyek segítenek a béke folyamat és a béke megoldások megtalálásában. Az Európai Parlament, és ezt mondhatom nyilván a képviselőtársaim nevében az önök oldalán állunk ebben a harcban. Nagy megtiszteltetés ezért számunkra, tisztelt főtitkár úr, hogy itt az Európai Demokrácia házában üdvözölhetjük, és nagyon örülök annak, hogy másodszor adhatom meg önnek a, szóna, önnek a szót az Európai Parlamentben. Tessék, öné a szót. Your Excellency, Mr. Martin Schulz, President of... Mm, tisztelt Martin Schulz úr, az Európai Parlament elnöke, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, az Európai Unió tisztelt alelnöke, biztosok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy felszólalhatok az európai népek képviselői előtt. Gratuláltam Schulz elnök úrnak a Sármány díjért, amelyet azért kapott, mert Európ előmozdította az európai demokráciát, és közelebb vitte az európai népeket, a, a népeket Európához, a demokráciához. Ez a parlament a különböző kultúrák és hagyományok széles körét képviseli. Közös az a hitünk, az a meggyőződésünk, hogy erősebbek vagyunk, ha együtt dolgozunk. Önök egy nagyon fontos szerepet töltenek be az ENSZ menetrendjének különböző aspektusai szempontjából. Az a nemzetközi együttműködés, a fejlesztés és az emberi jogok előmozdítása terén az ENSZ, az Egyesült Nemzetek nem tudnának működni az önök szerepvállalása az Európai Unió közreműködése nélkül, és nagyon hálásak vagyunk az önök elszánt kötelezettségvállásáért. Hölgyeim és uraim, ma szeretnék három kihívásra rámutatni, amelyek összekapcsolódnak és amelyek nagyobb kollektív figyelmet érdekelnek, érdemelnek. Egyfelől az erőszakos szélsőségességek megelőzése, a migrációs kihívások kezelése, valamint egy fenntartható világ megteremtése mindannyiunk számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az első kihívásunk az erőszakos szélsőségek előretörése, egy nagy fenyegetés a biztonságra nézve. A civilek elleni brutalitás egyre nagyobb méreteket ölt, ezt szélsőséges csoportok, közösségek követik el, lábbal tiporva a tolerancia, az igazságosság és az emberi méltóság közös elveit. Az a pusztítás, amelynek áldozatává válik a kulturális örökség, ez egy komoly fenyegetés az emberiség egészére nézve. Továbbra is teljességgel elkötelezett vagyok hogy együttműködjek az európai intézményekkel ezen kihívások elleni küzdelemben. Elő fogok terjeszteni egy átfogó ENSZ cselekvési tervet, hogy megelőzhessük a szélsőségességeket, és ezen terv előterjesztésére az év vége felé kerül sor. Választ kell adnunk ezen problémákra, elő kell mozdítanunk a jó kormányzást, az általános értékek tiszteletben tartását és a közösségek közti párbeszédet. Az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása kulcsfontosságúak. Mindig figyelembe kell vegyük, hogy különleges felelősség illet mennünket, amikor választ kell adnunk a terrorizmusra és az erőszakos szélsőségességekre. Nem szabad rontanunk a helyzeten. Támogatnunk kell a fiatal férfiakat és nőket a kulturális, vallási és, és oktatási szférát támogatnunk kell, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy mi az, ami a fiatal férfiakat és néha a nőket ráveszi arra, hogy elidegenedjenek és radikalizálódjanak, olyannyira, hogy készek legyenek másoknak ártani, még akár saját életüket is kockáztatva ezen folyamat során. Azt tapasztalhattuk, hogy az erőszak, a szélsőség, főleg a Daesh, a Boko Haram, az Anshabab és más terrorista csoportok megjelenése által erősödött meg. A gyűlöletbeszéd, is elhatalmasodott bizonyos politikai szereplők és politikai pártok részéről. A migránsok és a kisebbségek azok, akik a leggyakoribb célpontok. Együtt kell dolgoznunk. Működjünk együtt annak érdekében, hogy gyökerénél kiírtsuk ezen jelenségeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a migráció kihívása aggaszt mindannyiunkat. A földközi tengertől egészen a dél-kelet-ázsiai térségig a tengereken férfiak, nők, gyermekek veszítik életüket, amikor életüket kockáztatva menekülnek hazájukból. Idén körülbelül 1800 migráns vesztette életét, amikor belefulladt a földközi tengerbe. Sokkal többen vannak, mint azok, akik tavaly kísérelték meg ezt az átkelést a háború elől menekülnek, az üldöztetések elől, az emberi jogok megsértése elől. Ők jogosultak a nemzetközi védelemre menekültként. Európának fontos szerepe van ezen a területen. Kollektív a felelősségünk annak érdekében, hogy fellépjünk. Az emberek életek megmentése kell, hogy az elsődleges prioritásunk legyen. Hatékonyabb rendészeti fellépésre van szükség az embercsempészekkel szemben, ugyanakkor biztonságos alternatívákat is kínálnunk kell azok számára, akik útra kelnek, és jogi megoldásokra is szükség van a családegyesítésre, az áttelepítésre, a munkavállalási vízumokra, illetve oktatási vízumokra. Találkoztam szíriai menekültekkel, olyan személyekkel, akik Afganisztánból, Myanmarról, Myanmarból, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeztek, és sikeresen visszatelepültek. Az ő életük nem alakult nehézségek nélkül, de biztonságra találtak, és új otthonra leltek. Elfogadták segítségünket. Tudom, hogy nagyon sok példát felhozhatunk Európa szerte, és ezekre még jobban szükség van most, mint korábban. Ma reggel lehetőségem nyílt arra, hogy találkozzak egy mindössze 9 éves szíriai kislányjal, aki elmenekült hazájából az ottani atrocitások elől. Annyira meghatott a vele való találkozás, és az, amikor kért, és kérte, hogy hallgassam meg arra biztattam, hogy ne essen kétségbe, mert a világ az ő oldalán áll, támogatja. Az ENSZ, és, az ENSZ is támogatja őt és a szíriai népet. Ez volt az egyik legmegindítóbb, legmeghatóbb pillanat, amelyet átéltem. Tisztelt képviselők! Az Egyesült Nemzetek Szervezete örömmel fogadja az Európai Bizottság javaslatát a migrációs politikával kapcsolatban. A bizottság ma jelentett be egy javaslatot, amelynek értelmében 40 ezer menedékkérőt helyeznének át. Ez egy olyan lépés, amely a megfelelő irányba mutat. Arra ösztönzöm az európai tagállamokat, amikor ezt a fontos javaslatot megfontolják, vállaljanak felelősséget. A sikeres tehermegosztás, a közös felelősségvállalás A sikeres tehermegosztás hozzásegítheti az Európai Uniót ahhoz, hogy jobban kezelje a menekülők drámai mértékben emelkedő áradatát, amikor a világ számos egyéb kihívással is szembenéz. Az ENSZ, a menekültügyi főbiztos, valamint a migrációs nemzetközi szervezet továbbra is együtt fog működni az európai vezetőkkel, hogy kezeljük ezt a válságot úgy, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és a nemzetközi jogot közös megközelítésre van szükségünk. Figyelembe kell vegyük, hogy melyek a célországok, a tranzitországok és mindenek előtt a származási országokkal kell együttműködnünk. A háborús konfliktusokat meg kell előznünk, le kell zárnunk, mert manapság sokkal több a kétségbeesett hazáját elhagyó ember, mint a második világháború óta. Együtt kell működnünk Európában és máshol is, hogy a diszkriminációval szemben fellépjünk, amelynek a migránsok áldozatai. Európa alacsony demográfiai növekedési rátát mutat, előregedik Európában a népesség, és éppen ezért a helyzet egyértelmű. A gazdasági dinamizmust Európa úgy tudja csak fenntartani, ha befogadja a migránsokat, akikre Európának szüksége van. The post-war history... Európa háború utáni története egy kitűnő példája annak, hogy hogyan lehet együttműködni a béke és a jólét érdekében. Európa siker története egy nagyon fontos üzenet a migráció szempontjából. Ezen vezető elvek egy választ kell, hogy generáljanak. Arra ösztönzöm önöket, hogy tegyenek eleget azon standardoknak, amelyeket önök határoztak meg saját maguk és a világ számára. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy most áttérjek a harmadik globális kihívásra, amelynek esetében számítunk az európai vízióra, jövőképre és a vezetésre. A fenntartható fejlődés szempontjából ez egy kritikus év. Ez egy olyan év kell, hogy legyen, amelyben globális fellépés történik. 2015-ben Három lehetőség, három történelmi jelentőségű lehetőség van a kezünkben, annak érdekében, hogy hogy fenntartható növekedési pályára állítsuk a világot. Júliusban meg kell újítanunk a globális fejlesztési partnerséget a nemzetközi konferencián, amelyre Addis Abebában kerül sor. A fejlett országoknak komoly felelősségük van vezető szerepet kell, hogy betöltsenek a szegénység felszámolása érdekében és az éghajlatváltozás hatásai elleni küzdelemben. Mindez nagyon fontos lesz a finanszírozási menetrend szempontjából, főleg a legkevésbé fejlett országok és a kis szigetországok számára, amelyek sürgős és fokozott támogatást igényelnek. Arra kérem azon országokat, amelyek elérték a GDP 0,7%-os célját, amelyet a fejlesztésre fordítanak, hogy a 0,2, ennek 0,2%-át a legkevésbé fejlett országokra fordítsák, és támogassák azon OECD országokat, amelyek szintén ezt az utat követik. Fontos, hogy eleget tegyünk ennek a célnak. Arra szólítom fel önöket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a cél minél hamarabbi elérése érdekében. Egyidejűleg azt is tudjuk, hogy a közvetlen fejlesztési segélyek nem elegendőek, mozgósítanunk kell további finanszírozást számos egyéb forrásból. A köz- és a magánszféra támogatására is szükségünk van. A fenntartható fejlesztés finanszírozásának felelőssége mindenek előtt a kormányzatok kezében van. Ezért támogatnunk kell a hatékony és igazságos adózási rendszereket is. És fokozottabb nemzetközi adóügyi együttműködést kell előmozdítanunk, hogy fellépjünk az adóelkerülés és az illegális pénz áramlatok, pénzáramlatokkal szemben bizalmat kell generálnunk, és lendületet kell vinnünk ebbe a folyamatba, Addis Abebában, hogy valóra váltsuk céljainkat. Ezen év második fejlesztési mérföldkövére szeptemberben kerül sor New Yorkban, amikor az országok elfogadnak egy nagyra törő fejlesztési menetrendet, amely tartalmazza a fenntartható fejlesztési célokat, SDGs névre hallgat ez. Ez egy átfogó menetrend. Minden országnak a gazdaságát úgy kell átalakítania, hogy véget vessen a nem fenntartható fogyasztásnak és gyártásnak és termelésnek. Európának pedig az alacsony szénfelhasználású gazdaság felé való átmenet során vezető szerepet kell be töltenie. A kormányzatoknak el kell kötelezniük magukat egy elfogadható éghajlatügyi menetrend érdekében is Párizsban. Európának vezető szerepet kell itt betöltenie, hogy megfelelő éghajlat változási megállapodás szülessen. Jobban kell kezelnünk az éghajlattal kapcsolatos kihívásokat, a jólétet növelnünk kell, és a biztonságot is fokoznunk kell, beleértve az energiabiztonságot is. A nemzetközi elkötelezettség és az éghajlatváltozási energiapolitika által az Európai Unió komoly lépéseket tesz egy biztonságosabb, gazdagabb világ felé. Köszönöm az Európai Uniónak azt, hogy az elsők között tette közzé az éghajlatváltozási célkitűzéseit idén márciusban, és számos tagállam is elkötelezte magát a zöld éghajlatváltozási alap mellett. A finanszírozás kulcsfontosságú, hogy biztosítsuk a nagyra törő megállapodást Párizsban politikai szempontból hiteles utat kell bejárnunk, hogy mozgósítsuk a beígért 100 milliárdot 2020-ig. És ez a zöld éghajlat alap működőképes, legyen már pár, működőképes kell, hogy legyen már Párizs előtt, hogy segíthesse a fejlődő országokat, a legkevésbé fejlett országokat és az afrikai kontinenst. Arra kérem az Európai Uniót, hogy biztosítsa támogatását a e cél eléréséhez és arra is kérem az Európai Uniót, hogy támogassa egy különleges csomag megtervezését, amely a legkisebb és a legkevésbé fejlettebb országok fejlődését segíteni. Oda kell figyelnünk az ő aggájaikra, a fejlesztési és éghajlatváltozási problémáikra. Ez a csomag mindenek előtt a finanszírozásra fókuszálna, az ellenálló képesség javítására, valamint az energiapolitikára. Végezetül arra kérem az Európai Uniót, hogy továbbra is szálljon síkra nagyra törőbb célok elérése érdekében a Párizsi megállapodás kapcsán is, és a 2020-as éghajlatváltozási célok elérése érdekében is. Nagyra törőbb célokra van szükségünk a 2020 utáni időszakban is. Köszönöm a támogatásukat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az év az ENSZ megalapításának a 70. évfordulója. A második világháború után jött létre az ENSZ, a második világháború eh, Európát eh, teljesen lerombolta a béke, az európai béke és gazdagság azt mutatja, hogy a legnagyobb pusztítás után is hatalmas eredményeket lehet elérni. Egy összetett, bonyolult világban élünk, tele problémával, de tele lehetőségekkel is. Önök ennek az ígéretnek az őrzői. Önök mozdonyt jelentenek, motort jelentenek. Önök a leg erősebb motorral rendelkező közösség. Kérem, hogy húzzák előre a világot, és tolják ezzel egy időben, a, ezzel a leghatalmasabb és erősebb motorral. Legyen igazságosabb a világ eh, a jövőbeni generációk számára. Köszönöm szépen az elkötelezettségüket, a, az irányítás, amit kapunk önöktől, és az európai népet szolgáló munkájukat. Köszönöm Önöknek, hogy támogatják az ENSZ céljait és ideáit, és köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy beszéljek Önökhöz. Tisztelt parlamenti képviselők, működjünk együtt, hogy a világot javítsuk, és biztosítsuk azt, hogy mindenhol méltóságban élhessenek az emberek, és senkit ne hagyjunk magára. Ez a legfontosabb erkölcsi és politikai felelősség, amelyet Európa vállalhat a 21. században. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, főtitkár úr. Nagyon jól ért németül. Nem is kell a tolmácsokat hallgatnia, főtitkár úr. Köszönöm szépen. Eh, a taps nyilván megmutatja önnek, hogy a témák, amelyeket felvetett, ugyanazok a témák, amelyek bennünket is foglalkoztatnak. Hálásak vagyunk önnek, hogy másodszor látogat el az Európai Parlamentbe. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy elmondom, hogy az Európai Parlament képviselői, szerintem ezt minden kollega nevében mondhatom, nem csak az ENSZ-nek, hanem önnek személyesen is köszönettel tartoznak és köszönetet kívánnak mondani, eh, hiszen ön valódi hiteles képviselője a népek békés egymás mellett élésének. Köszönöm szépen eh, személyesen önnek is a elkötelezettségét.